Jó, esetleg a, közben ezt valaki megné, megnézhetné. Jó, akkor folytassuk a szavazással a munkát. Első kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene, tartózkodás, leellenőrizzük 58-as módosító, megnyitom a szavazást. Tehát 97-en szavaztak 100-ból, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 60 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hát, egy mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 Ellenőrizzük le. 147-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy számú tartózkodással együtt elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás,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 183 mellette, ellene, tartózkodás. Leellenőrizzük. 183-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És a e, e, videós bírói segítség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 Lezárom. 61-48 arányban elfogadtuk. 2-28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kett... Ellenőrizzük le. A 225-öst le kell ellenőrizni.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 Dear colleagues, we can continue now with our AFET meeting. I understand. Kedves kollégák, folytassuk akkor az AFET üléssel. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóikat, hogy a parlament vezetőségével már harmadik hete munkajogi konfliktusban állnak a rájuk vonatkozó egy oldalon bevezetett új munkaegzési szabályok miatt. A vezetőség az általunk egy számos engedmény ellenére semmit nem tett, nem vette fel velünk a kapcsolatot, hogy a konfliktust feloldja. A rekvizíció, illetve a kötelező munkára rendelés ezen az ülésen több kabin tolmácsaira is kiterjed, érintett kollégákat munkára kényszerítik, szolidaritásunkat fejezzük ki velük a sztrájk joguk megsértése miatt. Több kabin úgy döntött, hogy nem hajtja végre a tolmácsolás mai napra tervezett időszakos felfüggesztését, azonban sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tolmácsolást csak a napi szerinti időpontig pontosan 12 óra 30 percig biztosítjuk túllépés nélkül. Köszönjük a figyelmüket. Köszönöm. E, Préda úr beszélt már a Kisineói polgármester választás ügyéről, a külügyi szolgálattól valakinek el kellene jönni az AFED-be ma, és elmondani nekünk, hogy mi történik Kisinauban. Reméljük, hogy hamarosan érkezik ilyen feedback a külügyi szolgálattól. A, a, adott esetben felkészülünk arra, hogy megváltoztatjuk a napi rendet, és fogadunk valakit a külügyi szolgálattól ebben a témában. Tehát elfogadjuk a napi rendi pontokat, illetve a napi rendet. Hármas napi rendi pont következik, elnöki közlemények gyakorlatilag nincsenek. Négyes az ülések jegyzőkönyvének elfogadása március 19, 21, április 12, április 17, van, van ezzel kapcsolatban valamilyen, és április 26, van-e valami hozzáfűzés ehhez nincs, akkor elfogadtuk ezeket a jegyzőkönyveket, következik az elektronikus szavazás. Ötödik pont az EU és Irak közötti partnerség és együttműködési megállapodás. Hatodik pont az EU és Irak közötti partnerség és együttműködési megállapodás. A raportőre mind a két témának Saifi asszony. Nem tudom, Saifi asszony szeretne valamit mondani, öné a szó. Nem akar mondani semmit. Nos, csodálatos, ebben az esetben el is kezdjük a szavazást. Kezdjük tehát a szavazást az ajánlás tervezettel, amely az EU és Irak közötti partnerség és együttműködési megállapodásról szól. Egy szavazás ki van mellette, ellene. Elnézést név szerint kell szavazni. Tehát név szerint kell szavazni, géppel szavazunk. Ki van? It's open. Pardon? Nyitom a szavazást. Ah, okay. Okay. Okay, the vote is open. And it's closed. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk 51 kettő arányban. Néleg Illel együtt 52-en szavaztak mellette. Nos, akkor most Következik a jelentés, az 51-es módosítóval kezdünk, ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 56-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 58 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es komprom, eh, bocsánat, 79-es módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. És ezt elutasítottuk, leszavaztuk. 82. Az elnök mikrofonja kikapcsolódott. 83 in favor. 83 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mell- kompromisszum mellette ellenőrizzük. Jó. A 83-asra gondolt, ugye? Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szerintem ez... Ezt elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 100-as módosító mellette ellene tartózkodók. Ezt viszont ellenőrizzük. We check now. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Three colleagues have still not participated. We're... Három kollega nem vett részt, 64, eh, eh, Nina, hárman, hárman még hiányoznak, vagy nem szavaztak. Lezárom a szavazást. Akkor ezt elfogadtuk. Compromise 21 in favor. Szóval egyes kompromisszum mellett ellenet tartózkodók elfogadtuk. 105-ös módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette ellene. A 105-öst a 105-öst akarja ellenőriztetni? Jó, 105-ös ellenőrző szavazás. Megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. Ezek elég egyértelmű többségek, amiket ellenőriztetni akar. Sajnos mi se halljuk, mert nincs mikrofon. But you can see if the leaders of the groups in the... De hogyha látjuk a frakció előszavazók jelzéseit, akkor lehet tudni, hogy ki hogy szavaz. Sajnos a beszélgetés másik felét nem halljuk, mert nincs bekapcsolva a mikrofon. Mr. Fleckenstein? Fleckenstein úr. Mr. Chairman, the, the colleague has... A kollega nyilvánvalóan eh, bal lábbal kelt eh, ma, eh, nyilvánvalóan, hogy innen jobban lehet látni. 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 121 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 122 két Három részben szavazunk róla. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 123 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 124 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 135 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 137 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 138 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következnek a hivatkozások egyes bekezdés egyes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük az ötöst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. And it's been adopted. Ezt elfogadtuk. Compromise number two in favor. Kettes kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók utasítva, 20-as mellette ellene tartózkodók ezt is leszavaztuk, elutasítva. Ellenőrzzük, jó, 20-asra ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom ezt eh, elutasítottuk. Ötös mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Következik 24-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva. 25 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. A 25-öst ellenőrizzük. Vote is open. Nyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Tartozkodok. Clearly adopted. Compromise 6 in favor. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 10, 30-as eh, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 33-as. Két A hetes kompromisszumot ugye elfogadtuk, tehát első része kiesik, csak a második részéről kell szavazni, ugye, ha jól értem, tehát 33-as második része mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 44 mellett ellenőrizzük, 42-est ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. It's closed. Lezárom. It's been rejected. Ezt elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartaszkodok. elutasítva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartaszkodók elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. Ezt elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodók e, e, elutasítva. Most következik a Fejlesztési Bizottság véleménye. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 10 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és 26-os van még mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És most akkor elérkeztünk a végszavazáshoz a jelentés tervezetről a módosított formájában megnyitom a szavazást. Two colleagues missing. Két kollega nem szavazott. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 51-3 arányba Szaifi asszonynak. Gratulálunk. We then come to... Nos, akkor következhet a hetes napi rendi pont. Ajánlás a tanácshoz az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyűlésének 73. ülésszakára vonatkozóan. Igen, Freund az, az előadó. Kívánok szólni, tessék. I was advised. I was advised arra kértek, hogy ne mondjak semmit, de hát azért néhány szóra magamhoz ragadom a szót. Szeretnék köszönetet mondani mm, kollégáimnak, akik részletek a jelentés készítésében, és bízom benne, hogy elfogadják a jelentésemet. Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Uh, Lofbira asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Egy szobari módosítót javasolnék, ugyanis tegnap este az Egyesült Államok kilépett az ENSZ emberi jogi tanácsából, és ezért, hogyha az előadó is támogatja, akkor felolvasnék egy szöveget, tehát milyen sajnáljuk az Egyesült Államok azon döntését, amely szerint kilép az ország az ENSZ emberi jogi tanácsából, hiszen az EU részt vesz ebben a nagyon fontos emberi jogi szervezetben, és támogatja annak munkáját. Ezért kérjük az Egyesült Államokat, hogy vizsgálja felül döntését. A jelentés az már kritizálja a hiányosságokat ezen a téren, de azt gondolom, hogy az új fejlemények miatt érdemes lenne ezt kiegészíteni. Nekem nincs kifogásom a szóbeli módosító ellen. Van -e a többi frakcióból hozzászólás? Krisztián, a mikrofonját kérem kapcsolja be. Nem értettem a módosítót, lecserélnék az érintett szövegrészt? Prof. Billerasszony. Ez egy frissítés, tehát kiegészítés, nem lecserélnénk a meglevő szöveget, megmarad, ami már ott van, és ezt hozzá tennénk. Ugye az emberi jogi tanács hiányosságairól egy szót egyébként a szöveg. Rendben, akkor a végén szavazunk erről a szóbeli módosítóról. Elég hosszú lista van előttünk, úgyhogy vágjunk is bele, igyekszem pontosan vezetni a szavazást, de azért a lehető legtempósabban. Charles Tanokkal kezdünk, ez a 48-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 52-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát 52-esről megnyitom a szavazást. Three are still missing. Három szavazat hiányzik még. Rendben, lezárom a szavazást. Elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 54-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az 54-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 30-27 arányban, tehát szoros szavazati arányjal elfogadtuk. 55-ös jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 57-es mellette, ellene, tartózkodás, az 57-est ellenőriznünk kell elektronikusan, megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. Az 57-es elfogadva, 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene. Elnézést, mondja az elnök, a 65-öst kifelejtettem, Kovácsev, hogy is fejtettem, ellene, mellette, tartózkodás elfogadva. 66 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. 71-es mondja az elnök. Megnyitom a szózást. Nyilvánvalóan három kolléga vagy elhagyta a termet, vagy nem érdekli a szavazás, meglepő, hogy nem szavaznak hárman. Lezárom a szavazást, elutasítva. Jön a 72-től 75-ig, ezekről együtt szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 85 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 88-as jön, ha jól látom, mondja az elnök. 88 mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük a 88-as tehát. Megnyitom a szavazást. Három kolléga úgy tűnik továbbra is szundikál, lezárom a szavazást, elfogadva. Nyolcvankilenc mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Kilencven mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük a 90-est, megnyitom a szózást. Szavazás lezárva. Módosító elutasítva. 91-től 93-ig mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 94 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 6-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 115-ös kiesik, Jön akkor a tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 121-es mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 121-esről megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva a módosító elfogadva 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 135-ös módosító szóbeli. Valaki ellenőrzést kér a 12-esre, ugye? Dobzse? Akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagyon szoros a szavazati arány. Jöhet tehát a 135-ös első mm, szobeli módosító Kovácsev mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 136 mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Tehát 136-os, ez szorosabb lesz, mint az Előző szavazat ellenőrzés. Hat kolléga hiányzik, ébresztő. Szavazást lezárom. 27-30-as arányban elutasítva. 137-es. Megosztott szavazás két részben. Első részről mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 27-25-ös szavazati arányjal. A módosító második részéről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük a második részt is. Lezárom a szavazást. a második része elfogadva. 138-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 140 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a 140-est, elnézést mondja az elnök, megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. Elfogadtuk a 140-es módosítót. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 145-ös jön mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 146-os mellette? Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük a 146-ost. Leinen úri. A szavazást lezárom. A módosítót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 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 176-os módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 179-es Charles Tenoké mellette ellene tartózkodás elfogadva. 180-as és 181-es együtt, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 182 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 182-est. open. Megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. 182-est elfogadtuk, 183-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 184-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 185-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 186 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 187-es mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát a 187-esről megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. A módosítót elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 193-as Lochbiller asszonyé mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 193-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A módosítót elfogadtuk. A 194-es jön. Az kiesik, hiszen a 193-ast elfogadtuk, tehát 196-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 197 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. A 198-as mellette, ellene, tartózkodás Ellenőrizzük a 198-ast, megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. A módosítót elfogadtuk. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 204-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 206-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 207-es mellette, ellene, tartózkodás. Én úgy látom, hogy a nem szavazat volt a több, de ellenőrizhetjük, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom, a módosítót elfogadtuk. Következik a 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 213-as módosító következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 214 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Hasznos lenne, hogyha látványosabban föltennék a kezüket a szavazáshoz, megnyitom tehát az ellenőrző elektronikus szavazást. Négy kolléga nem szavazott, még három hiányzik még. Mindegy, lezárom a szavazást. Elfogadva 28-24-es szavazati arányjal 2-15 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 2-16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 2-17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 218 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 219 mellette, ellene, tartózkodás. Hát, ellenőrizzük a 219-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. A módosító elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 222-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 223 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 225 mellette, ellene tartózkodás Ezt elfogadtuk, elutasítottuk, hogy látja? Ellenőrizzük akkor 225-ös Scholz módosítója, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. os kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 28-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 234-es módosító Saifi asszonyi mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 235-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 236-os, törölve 237 mellette, ellene tartózkodás. Azt mondják, hogy szavazni kellene a 236-osról. Elnök úr, valójában igen, ezt nem is töröltük, csak kérték a törlést, tehát szavazni kell róla. 236-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Most jön Lofbiller asszony 237 ese Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük a 237-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Borgézia úr. Elnök úr, megkérni az asztalmásokat, hogy értetőbben beszéljenek? Semmit se lehet érteni. Colleague, what did you say? Mit mondott? Kérdezi az elnök úr. Are they, on strike already? No. Borgézi úr megismétli a kérdést, az elnök úr pedig azt kérdezi, hogy a tolmácsok már sztrájkolnak? Hát a magyar kabin nem. Az olasz kabin tud esetleg mondani valamit, hogy kipróbáljuk a mikrofont, hogy hallani lehet, amit mondanak? Mr. Borghesio, are you hearing something from the Italians? Great. Hallatszik az olasz tolmácsolás? Kérdezik Borghesio urat, ő pedig bólogat. Nos, hol tartottunk? as Kovács úré mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 242 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 251 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 254 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 256 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 256-ost. A szavazást lezárom. Elfogadva. Most pedig eh, két részben szavazunk a 250-es sőt nem is kettőben, hanem öt részben. Kezdjük az első részével mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, és le is zárom. Nagy többségével elfogadva. Jöjjön akkor a szavazás a második részről, mellette, ellene, tartózkodás. Én úgy látom, hogy az igenek nyertek, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. Módosít a második részét elfogadtuk. Harmadik rész mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva. Negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Ötödik rész mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. A módosítót pedig elfogadtuk. 258-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 259-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a 250, nem is, mondja az elnök, 259-es, azt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. A módosítót elfogadtuk. 260-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 31-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 32-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 265-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 266-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 267-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Igen, jobb lesz azt ellenőrizni, igaza van, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadva. 268 kiesik, jön a 269 Solc úré, mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 269-est, megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. A módosítót elfogadtuk. 276-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 33-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 279 mellette, ellene tartózkodás. Hát ellenőrizzük. 279-es, tehát megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva a módosítót elfogadtuk. 281-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 282 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 283 mellette ellene tartózkodás elutasítva. De ellenőrizzük inkább a 283-ast, megnyitom a szavazást. a szavazás lezárva, a módosítót elfogadtuk. 284 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 285 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 286 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 287 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 288 mellette, ellene. Ezt eh, ellenőrizzük. A 287 hetest ellenőrizni kérik? Hát én elég egyértelműnek láttam a szavazást, de megértem a tegnap eredmény dacára, megnyitom tehát a szavazást. Szavazás lezárva, kis különbséggel elutasítva mondja az elnök. 288-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva ellenőrizzük, ellenőrizzük kérik a teremből, tehát ellenőrizzük Moody módosítóját 288-as szavazást megnyitom. Szavazás lezárva. Módosítót elfogadtuk. 34-es kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Meg is érkeztünk a 35-ös kompromisszumhoz mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mm, mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 300-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 309-es Helmut Scholz mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 316-os Claire Moody módosítója mellette, ellene tartózkodás. Hát, ellenőrizzük ezt is, megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. A módosítót elfogadtuk 318-astól 21-esig együtt, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 300, de közben kérik, hogy ellenőrizzük. Nem, hát itt nyilvánvaló többség volt, mondja az elnök. Jöjjön a 322-es Lochbiller asszony módosítója. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Ezt viszont ellenőrizzük. Szavazás lezárva. 29-28-as szavazati arányjal elfogadtuk. Mikrofonon kívül érkezett egy hozzászólás, ezt nem tudjuk tolmácsolni. Tehát a 322-est elfogadtuk, tehát a 323 kiesik, és a 324 is, mondja az elnök, és a 325 is. Tehát megint csak Claire Moody módosítója következik, nevezetesen a 326-os. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük. 326-os. Megnyitom a szavazást. Szavazás lezárva. 30-28-as szavazati arányjal, szoros szavazati arányjal elfogadva 3-27-es Lochbider asszonyé mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 28 as Tenok mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. Idézetek 1-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 40-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Hetes tehát, a szavazást megnyitom. Szavazás lezárva. Elutasítva. 8-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Csodálatos módon elérkeztünk a 16-os módosítóhoz mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, tehát 27-es módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le a 33-ast. Igenis. 33, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le. 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Akkor a 35-ös kiesik, 45-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 45-ös kompromisszum, 40, 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es, 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. És most a kettes számú szóbeli módosításról fogunk szavazni, amelyet a szavazás kezdetén hallottunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Lehetséges, hogy a végére értünk? Na hát, akkor tehát azt javaslom, hogy elektronikusan szavazzunk a módosított tervezet egészéről. Megnyitom a szavazást. Két kollégám még nem szavazott. Köszönöm, lezárom a szavazást. 29-en mellette, 9-en ellene szavaztak, 20-an tartózkodtak. Gratulálunk a jelentéstevőnek. So, we're already running 50... Na, már is 15 perces késésben vagyunk, úgyhogy gyorsan folytassuk a munkát a következő szavazással. A nyolcas napirendi pont az EU-Kína kapcsolatok állása. Bász Belder barátunk az előadó, valamit szeretném mondani, Bász, nem? Jó, akkor már is szavazzunk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le a 104-es kásztádó módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110 mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 115 mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk, 131-es Bosztináró módosítás mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le 131-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva egy szavazat többséggel. Tők és Andri Kijene 133-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 134 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 139 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 141 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva ellenőrizzük le. 1041, Bostináru, Leinen. Két perc alatt már másodszor győznek le. Megnyitom a szavazást. Knut szavaz. Lezárjuk a szavazást, és ezúttal még világosan bereséget szenvedett a módosított benyújtó páros. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 152 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 170-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 184 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 185 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 186, a Dream Team megint csak, velete, ellene, tartózkodás, Ellenőrizzük le. 186 Lajnem Bosztináru ismét. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Megint csak elutasítottuk a módosítójukat. 187-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük le. 187-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 24-26 arányban. es módosító következik. Igen. Mikrofon nélküli beszólás. A kolléganő nem tudott szavazni. Elnök, hát valóban szükségünk van videóbíróra, hogy az ön, konkrétan az ön gépével mi történt abban a pillanatban. Elnézést kérek, de folytatnunk kell a szavazást, de ez nem a világ vége, ha egy módosítóról nem tudott szavazni. Elnézést kérek, mondja a képviselőnő, nem szavaztam, e, úgyhogy az, el, az eredmény így is úgy is ugyanaz lenne. Elnök, nagyon jó, hát akkor legalább érdekli, mindenki, mindenki odafigyel, hogy ki szavaz és ki nem. Hát akkor a béke kedvéért próbáljunk meg még egyszer szavazni erről a módosítóról, jó? Eh, a német-mexikó meccsen is ugyanezt kellett volna csinálnunk. Na akkor hova, hova és miről is kell szavaznunk? Jó, 187-es módosító, megnyitom a szavazást. es tehát még ketten még mindig nem szavaztak. Utolsó lehetőség kollégáim, utána már nem lehet mondani, hogy elromlott a gép. Jó, lezárom a szavazást. 27-28, elutasítottuk tehát. Istenem, Istenem. Na. 188-as Pitera mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 195 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 197 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük le 197-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítunk. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 192-esnél tartunk, igen? Fantasztikus. 199 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 200 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 201 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 202 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 203 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 212 és 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 213 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 220 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 221 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 222 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 231 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 241 Castaldo módosítója, részenkénti szavazás, Első rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. De az első részt elfogadtuk. Jó, akkor ellenőrizzük le a második részről szóló szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom. Hát ez eléggé nyilvánvaló. Elutasítottuk a második részt. 244 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 246 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 247. 246-ost ellenőrizzük le. Jó, a világbéke kedvéért 246-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 247-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 248 mellette, ellenőrizzük le, a Schaffhauser úr által beadott módosítók nem szoktak többséget kapni, de jó, ellenőrizzük le 247, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Jó, hogy leellenőriztük, elutasítottuk. 248-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 249 mellette ellene tartott. Ellenőrizzük le a 249-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 251 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le. Istenem, Istenem. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 252. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 253 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 255 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 256 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 257 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Dream Team megint 258 mellette, ellene, tartózkodás. Megint veszítettek, elutasítottuk. Nem, nem. A kompromisszum, az első kompromisszumról szavazunk, egy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29 mellette ellene tartózkodás. Láttad? 29, akkor ellenőrizzük le, nem volt világos, megnyitom a szavazást. zárom. Világos többséggel elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46, nem mondom, hogy kié, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 53 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 54 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Elfogadva? Igen, jó. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 59 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le az 59-es módosítót, a kollégáé, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazat többséggel. ne haragudj, de még hogyha rászavaztál is volna, mellette szavaztál is volna, akkor sem lett volna más az eredmény, de jó Preda úr, a békesség kedvéért rendben van, ismételjük meg a szavazást. Tehát megnyitom a szavazást. Még két kollega nem szavazott? Halló, szavazzanak. Lezárjuk a szavazást. Oké. Okay. Hát most elutasítottuk. Akkor a 60-as következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 61 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 62 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 66 mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 67-es, előadójé, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 69 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 70 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük le a 70-est, megnyitom a szavazást. 70-esről szavazunk, tehát elektronikusan. Lezárom a szavazást. Világos, hogy elfogadtuk. 71 me- mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 72 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 73 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es kompromisszum, 73-as, igen, 9-es kompromisszum jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 86-os mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a 86-os módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem működik a gép? Szandra, szavaztál, igaz? Elnézést. Nincs igény. Jó, elnézést kérek. Jó. 88-as, 90-es mellette, ellene, tartózkodás, Volt már tartózkodás? Akkor mi lett? Még egyszer, 88-90-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 89 büti koffer. Mellette, ellene, tartózkodás, mell- elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 92 mellette, ellene, tartózkodás, győzelem, elfogadtuk. 93 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, Hát ez egy nulla nullának nézett ki inkább, ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Tehát az első módosító nem nagyon érdekli már a kollégákat a szavazásban való részvétel. Egyes módosító. Lezárom a szavazást. 46-2. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk négy mellette ellene tartózkodás elutasítva, öt mellette ellene tartózkodás elutasítva, hat mellette ellene tartózkodás elfogadva, hét mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolc mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilenc mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük a kilencest le. Megnyitom a szavazást. Szandra. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Még egy gólt szereztek, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva. Szóval az Intan véleményével kapcsolatos szavazásokat nem kell megejtenünk. No volt, no volt, hál' Istennek, úgyhogy mehetünk az Envi vélemény módosítóihoz. Nem, sajnos blogban nem tudunk szavazni, mert ezek különböző ajánlások. Egyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettő mellette ellene tartózkodás elfogadva, három mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négy mellette ellene tartózkodás elfogadva, öt mellette ellene tartózkodás elfogadva, hat mellette ellene tartózkodás elfogadva, hét mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolc mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilenc mellette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 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 15-ösről nem szavazunk, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 17 mellette, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le az NB 17 est meg, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 19 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 20 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 21 mellette. Bekiabál egy képviselő, hogy lassítson már, elnök úr. 21 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 21-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. A. Preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, B. mellette ellene elutasítva. Ellenőrizzük le a B-ről szóló szavazásról van szó, megnyitom a szavazást. Lezárom. Hát szűk többséggel elfogadtuk. Envy Citations 1 ellene, mellette, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes, mellette, ellene, tartózkodás. Jó, ellenőrizzük le ezt is jól. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk ezt is és most következik a zárószavazás magáról, a módosított jelentéstervezetről, meg, megnyitom a szavazást. Három kolléga nem szavazott még. Halló, ébresztő, utolsó lehetőség a szavazásra mai napon. Lezárom a szavazást elfogadtuk a jelentés 43-9 arányban. Gratulálunk Bász Belder jelentéstevő úrnak. Point of order, Michael Gala. Michael Gáler ügyrendi bejelentést tenne. Igen, aki elmegy, annak mondanám, tehát az Európai Védelmi Alapról van egy jelentés, nem, egy, nem tud egyetérteni az AFET és az ITRE a részvételről. Szeretnénk, hogyha 55-ös paragrafus cikk értelmében működhetnek közre az AFET, és jelenleg próbálnak meg egy technikai ülésen fényt deríteni erre a dologra az, a bizottsági elnökök értekezletének ülése előtt szeretnénk tehát elmondani, hogy úgy érezzük, hogy nem volt megfelelő ez a döntés. Szeretném, hogyha ez, és szeretnénk, hogyha ez bekerülne a jegyzőkönyvbe. Minden esetre szeretném a kollégákat tájékoztatni arról, hogy mi szerintünk így kellene eljárni ebben az ügyben. Ez csak információs szinten volt fontos annak, aki elhagyja az ülést. Thank you, Michael Gala. Uh, first of all... Köszönöm, Gáler úr. Először is azok a kollégák, akik uh, nem érdeklődnek az ülés további témái iránt, azok csendben hagyják el a termet. This is actually quite a serious issue. Valójában most ez egy elég komoly kérdés, az AFET és az ITRE álláspontja eléggé eltérő az Európai Védelmi Alapról. Tegnap volt egy elnöki találkozó bizottsági elnökök között, nem tudtunk megoldást találni. Buzek elnök úrnak és nekem erről még beszélnünk kell egymással, amennyiben nem sikerül akkor az elnökök értekezletének elnök asszonya fog dönteni. Köszönöm Gáler úrnak, hogy az ITRE bizottságban megjelent a szavazáson. Azt gondolom, hogy ez egy jó lépés volt a mi bizottságunk részéről, kedves kollégák, 45 perc késést halmoztunk fel, és most kezdődnek akkor a szakbizottsági, illetve a bizottsági jelentések. Általában jól be tudjuk osztani az időnket, sajnos itt most valami nagyon nem sikerült, amikor eh, vitás jelentések kerülnek a szava, kerülnek szavazásra, akkor valószínűleg több időt kellene betervezni. A 9-es napi rendi pont következik, tehát az Európai Bizottság jelentése Szerbiáról. Ennek én egy német kollega a jelentéstevője, David McAllisternek hívják, és meg is adom neki a szót, eh, hogyha ebbe beleegyeznek. Kedves kollégák, megpróbálom tehát akkor összefogottan előadni a mondani valómat, mert szorít az idő. Alapvetően öt fő üzenetet fogalmaz meg a jelentés. Az első az, hogy Szerbia jó úton halad az európai integrációban, fontos döntéseket hozott az elmúlt 12 hónapban eh, a jogrend átvételében, illetve jól alakul a működő piacgazdaság is, eh, amely eh, jólétet eh, biztosít, illetve a makrogazdasági stabilitást is biztosítja. Ugyanakkor természetesen a az EU csatlakozás az egy érdem alapú folyamat, amely csak akkor következik be, hogyha a megfelelő reformokat végrehajtották. Az EU csatlakozás az nem a dátumokról szól, hanem az eredményekről, és én azt remélem, hogy Szerbia továbbra is halad az EU tagság felé vezető úton. A második üzenet az az, hogy a jogállamiság a csatlakozási tárgyalások egyik kulcs eleme, a fő feladat Szerbia előtt az az, hogy itt lépjen, ahhoz, hogy új fejezeteket nyissunk meg, ahhoz a jogállamisággal kapcsolatos reformokat kell elmélyíteni, noha Belgrád mutat hajlandóságot arra, hogy megfeleljen, illetve megfelelő lépéseket tegyen. Fontos az, hogy a bírói rendszer, a jog, az igazságszolgáltatás semlegességét, pártatlanságát biztosítsa, illetve felépjen a szervezet bűnözés ellen. A média szabadságot, ez a harmadik pont, szintén biztosítani kell, a média helyzetén javítani kell az országban. Itt mindenki egyetért azzal, hogy a sajtószabadság egy része a demokráciának, amelyet, amelyhez nem elég törvényeket elfogadni, hanem egy médiabarát környezetet is létre kell hozni, ez egyértelműen fontos. A negyedik üzenet az, hogy Szerbia folytatta Koszovóval való kapcsolatainak rendezését, és Vucic elnök révén egy konstruktív párbeszédet indított ebben az ügyben Koszovó, Koszovó és Szerbia is most teljes mértékben végre kell, hogy hajtsák a már elért megállapodásokat, még pedig megfelelő időben és jó hiszeműen. Egy a szerb többségű önkormányzatok közösség alapú irányítása az egy elsődleges feladat, illetve vannak még energetikai kérdések, amiket meg kell oldani. Ötödik pont pedig az, hogy a Narodna Skupcsina, a szerb parlament ténylegesen ellenőrizze a végrehajtó hatalmat, a törvényalkotási folyamat átláthatóságát javasol, javítani kell, a kivételes eljárások számát pedig csökkenteni a szerb parlamentnek demokratikus testületként teljes rangú szerepet kell játszania, odafigyelve a jogalkotás munkájára ellenőrizve, az fontos az is, hogy Szerbia idomuljon az Európai Unió külpolitikájához. Ezek a jelentésem fő üzenetei, és akkor most én várom az önök megjegyzéseit. Először is az árnyék előadónak adom meg a szót, vagy az árnyék előadóknak. Nem, elnézést kérek, mindig eh, Kukán úrral kell kezdenünk, természetesen elnök úr. Én is eh, összefogottan fogok beszélni. Egyetértek azzal, amit elmondott eh, McAllister úr, mint mindig jó munkát végzett. Eh, a múlt héten volt lehetőségünk arra, hogy leüljünk a szerb kollégákkal, és beszéljünk a szerb helyzetről, stabilizációs és társulási parlamenti bizottságon belül. Először is azt mondanám, hogy Szerbia jó úton jár a csatlakozási tárgyalásokban. 12 tárgyalási fejezet nyitva van, kettő ideiglenesen lezárva, kettőt akarunk még, vagy akarnak még nyitni ezen, ebben az évben. Az csatlakozási folyamat átalakító erejére példa Szerbia is. Örülök annak, hogy Szerbia képviselője elkötelezettnek mondta magát ebben a folyamatban, illetve a 2025-ös céldátum mellett, amiről a bizottság is említést tette, azonban, hogyha sikeresek akarunk lenni, akkor még egy nagyon nagy kihívás jelentő reform folyamatot végig kell vinni. A raportőr úr elmondta, hogy mely területekre kell koncentrálni a jogállamiság, igazságszolgáltatás, demokratikus intézmények működése, korrupció elleni fellépés, szervezetbűnözés elleni fellépés, sajtószabadság, jószomszédi eh, viszonyok, eh, polgári szabadságjogok. Én eh, azt szeretném mondani, hogy várjunk el a maximumot Szerbiától, és várjuk el a reform folyamat végigvitelét. Itt különösen az igazságszolgáltatásra, illetve az államigazgatási rendszerre gondolok, emellett javítani kell a parlament munkájának ható, hatékonyságát, hogy az ténylegesen ellenőrizze a kormányt. Szintén fontos a média helyzete, illetve a korrupció és a szervezet bűnözés elleni fellépés. A szerb kormánytól komolyabb eredményeket akarunk elérni, elvárni, és azt szeretnénk, hogy a Szerbia gyorsabban igazodna az Európai Unió külpolitikájához. Noha én megértem a szerb kormány helyzetét, különösen olyan területeken, ahol az Európai Unió versenyben áll más külföldi hatalmakkal, elvárható, hogy Szerbia mellettünk legyen. A koszovói helyzet rendezése is az asztalon van természetesen, és itt szükség van arra, hogy értékeljük a kötelezettségvállalások teljesülését. Szerbia jó úton halad tehát, arra kell odafigyelni, hogy a reformokat végrehajtsák és teljesítsék a kötelezettségeiket maradéktalanul. Azt is javasolnám, hogy a szerb hatóságok többet tegyenek annak érdekében, hogy az európai integráció gyakorlati hasznáról a polgáraik többet tudjanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy a szerbekkel tartott múlt heti Strasburgi ülést Vladimir Olicsel társelnökként levezette, mégpedig kiválóan. Nos, kedves kollégák, megnyitom akkor a vitát. Azt javaslom, hogy a szerb témát igyekezünk 11.30-kor lezárni, utána jöhet Koszovó és majd Albánia. Nagyjából két perces hozzászólásokat kérek, ha lehetséges. Az első hozzászólásunk az SND csoportból Flankstein úr. A listámon rajta van, de nem látom a teremben talán később még visszajön. Az egyszer nem kért hozzászólásra jogot, ad de csoport, Ivo Vájde, tessék. Köszönöm a szót, először is azt szeretném kiemelni, hogy igen, alaposan előkészített jelentés fekszik előttünk az elnökünk kezéből, és hát ezért a munkáért, ez a munkához gratulálok is neki. Szeretném bejelenteni, hogy frakciónk jó néhány módosítót nyújt be, ugyanis a szerb kormányjal és a hatóságokkal közölni kell, hogy nem kapnak ingyen semmit, tehát meg kell felelniük az Európai Uniós értékeknek. Sok területen ezt egyelőre nem teszik meg, például a média területén, vagy éppen az igazságszolgáltatás területén, vagy éppen a szervezett bűnözés elleni fellépésben. Példaként említeném a független civil társadalmi szervezetektől kapott adatokat, amelyek szerint 2012 óta 81 maffia gyilkosság történt, és ezekből csak hatot derítettek fel Szerbiában. Tehát komoly problémát okoz például a maffia jelenléte is. Emellett szeretnék hozzászólni az EU külpolitikájához való igazodás témájához is, különösen az, a kapcsolatban, hogy az ország úgy tűnik túl szoros barátságban van Oroszországgal. Emellett nyilvánvalóan a média szabadság ügyében sem elég az, hogyha sajnálkozva kijelentjük, hogy nincs előrelépés. Égető probléma ez Szerbiában, amit a jelentésünkben ki kell emelni. És hát az egyeztetésekben mindig szóvá kell tenni. Végezetül annyit mondanék, hogy fontosnak tartjuk az előrelépés Szerbiában, és szeretnénk, hogyha EU taggá válna a jövőben, fontos ország Szerbia és az Unió fontos partnere. Köszönöm. Köszönöm Ivo Weigelnek. A Zöldek árnyék előadója következik. Jó Soltész. Köszönöm a szót. Én is szeretnék köszöntet mondani az előadónak a a jelentés tervezett összeállításáért. Kiegyensúlyozottnak tartom ezt a szöveget, és úgy gondolom, hogy a fő témákat megfelelően kezeli. Szerbia valóban jó úton halad az Európa integráció felé, és igen, nagy lépéseket tett, új fejezeteket sikerült megnyitniuk a tárgyalások során. Ahogy a jelentéstervezetben a jelentéstevő írja, működő piacgazdaság van az országban, ami biztosítja a piaci növekedést és a gazdasági stabilitást az országban. A korrupció és a szervezetbűnözés elleni fellépés harc terén lenne még hova fejlődnie Szerbiának. A civil szervezetek által nyújtott információk szerint nincs nagy előrelépés, vagy talán nincs egyáltalán előrelépés a szólásszabadság és a médiaszabályozás terén, és elfogadhatatlan az is, hogy az igazságszolgáltatás tisztaságát is bizonyos tényezők fenyegetik. Szerbiának ezért határozottabb lépéseket kell tennie a jogállamiság, a független bíróságok rendszere felé, talán ez a legfontosabb kérdés jelenleg. Fontos, hogy függetlenek legyenek a, a hivatalos szervek, és a polgárok bízhassanak bennük. Nem kerülhetjük meg a szerb-koszovói viszony kérdését sem, Bízom benne, hogy folytatódik a párbeszéd Belgrád és Pristina között. Ez a párbeszéd, ez a tárgyalás sorozat remélhetőleg mind a két fél számára elfogadható megállapodással zárul. Őszintén bízom benne, hogy ezen a héten és jövő héten előrelépés történik ezen a téren is. Végül, de nem utolsó sorban a zöldek tagjaként fontosnak érzem, hogy több figyelmet kapjanak a környezetvédelmi kérdések, bőven lenne hova fejlődni az országnak ezen a téren. Be is nyújtottunk néhány módosítót ehhez a, a jelentés tervezethez, és természetesen, mint mindig bízunk az előadó és mások támogatásában. Köszönöm. Köszönöm Igor Soltésznek, FDD Castaldo úr. Köszönöm elnök úr, és természetesen köszönöm az előadónak a kiváló munkáját is. Szerbia, mint ahogy mm, elhangzott, Montenegroval együtt a legjobban haladó csatlakozni kíván országok közé mm, tartozik. Itt is azt az elvet kell alkalmazni, hogy aki többet tesz, az többet is kap érte a csatlakozási tárgyások kezdete óta 12 fejezetet nyitottunk meg, kettőt le is zártunk már, ami nyilvánvalóan mutatja, hogy elkötelezett az ország az integráció mellett. A bizottság által néhány hónapja benyújtott bővítési csomag azt mutatja, hogy több előrelépés volt, főleg az alkotmányos reform terén például. A Velencei Bizottság jelentése szerint is egy inkluzív folyamat zajlik, amiben bevonták a civil szervezetet és a szakmát is, és igen, jelentős előrelépések voltak a közigazgatás átláthatósága terén, a korrupció elleni harc terén is, a büntető törvénykönyvet is módosították, és igyekeznek fellépni a szervezet bűnözés ellen is, itt is volt tehát eh, előrelépés illetve a háborús bűnökkel vádolt személyek elleni fellépés terén is volt előrelépés, illetve elfogadtak egy cselekvési tervet a kisebbségek védelmében is, és a roma kisebbség integrálását szolgáló program is elkészült. Előrelépésre van szükség a szólásszabadság terén. Tudom, hogy új médiatörvény készül, ami remélhetőleg pluralistább, elfogadóbb környezetet teremt. El kell ismernünk azt is, hogy igyekszenek stabil kapcsolatot építeni más országokkal, több regionális megállapodás mutatja ezt. Üdvözlük azt, hogy igyekszik az ország normalizálni a viszonyát Koszovóval, ennek a jelentőségét újra kiemelte a jelentéstevő. Bízunk abban, hogy ezen a téren eh, komoly előrépés történik, és jogilag kötelező érvényű megállapodás születik a két ország között. Ez fontos a régió stabilitásához, és persze a, a csatlakozási folyamat eh, megerősítéséhez is. Végezetül pedig az orosz kapcsolatokkal kapcsolatban. Bízunk benne, hogy Oroszország módosítja az Európai Unióval kapcsolatos politikáját. Vannak egyébként történelmi kapcsolatok Szerbia és Oroszország között, úgyhogy ezt nem kell megpróbálni ellehetetleníteni, igyekezni kell Szerbia keresztül hidat építeni Oroszországhoz, és így javítani esetleg hosszabb távon az orosz-európai kapcsolatokat. Végezetül pedig sok sikert kívánok Szerbiának a csatlakozási folyamat során, amiben mindig is igyekeztem támogatni az országot. Fábio Kosztádónak köszönöm a hozzászólást, mondja az elnök úr. Jöjjenek a további hozzászólók a népárt részéről. Deli kolléga. Köszönöm, elnök úr. Nos, először is köszönöm ezt a munkát, hiszen jó kiegyensúlyozott ez a jelentés. Egy rövid megjegyzésem lenne csak hozzá. Az Európai Parlament mindig is hozzászólt határozottan a megnyitott fejezetekhez. Érdem alapú csatlakozási, csatlakozási folyamat, de Szerbia, mint talán a legjobban teljesítő ország jogosult arra, hogy újabb fejezeteket nyissunk meg. A 23-as valóban elakadt, de például a kisebbségi jogok terén és a kisebbségi tanácsok terén nagy előrelépések voltak. Most van éppen egyébként szavazás a szerb parlamentben ezekről a témákról, amik a 23-as fejezet cselekvési tervének fontos elemei. Azt is tudjuk, hogy a nemzeti kisebbségek jogai fontos témát jelentenek az egész régióban, az összes szomszédos tagállamban is. Úgyhogy én úgy látom, hogy a 23-as fejezet tekintetében igenis van előrelépés, amit figyelembe kell venni majd akkor, amikor a tanács az újabb fejezetek megnyitásáról dönt. Köszönöm. Köszönöm Deri kollégának. Knut Flegenstein az SND csoport részéről kapszott. Két és fél perce van. Köszönöm, de nem is lesz szükségem ennyi időre. Nagyon jó a jelentés, és egyet tudunk érteni a tartalmával. Nagyon világos, nagyon egyértelmű, hogy sok munkára van még szükség például a jogállamiság terén, meg más témákban is, senki nem kételkedik ebben. Viszont nyilvánvalóan vannak olyan területek, ahol volt előrelépés, erről nem feledkeztetünk meg, és a régió stabilitását biztosítani fontos cél. Kihasználnám még ezt a lehetőséget arra is, hogy eh, megemlítsem Belgrád és Pristina viszonyát. Ez egy fontos téma az egész régió számára, ezt már említették előttem is, de óvatosnak kell lennünk, vigyázni kell arra, hogy nehogy csak egy csomó papír készüljön, amiket szépen aláírunk, aztán eltesszük a fiókba, és nem valósítjuk meg. A gyakorlati megvalósítás az nem csak a belgrádi kormány tevékenysége kell, hanem a pristinai kormány részvétele is. Úgyhogy a kérdésnek ezzel az oldalával is foglalkoznunk kell. Köszönöm, és bízom benne, hogy valóban sor kerül a jövő héten újabb fejezetek megnyitására erre azt hiszem egyértelműen megérett a helyzet, meglátjuk, hogy a tanács hogyan dönt. Köszönöm Fleckenstein kollégának, most pedig a néppárt következő hozzászólja, Christian Préda következik. Köszönöm, először is szeretnék gratulálni ehhez a jelentéshez, ami felsorolja a pozitív előrelépéseket, illetve a kívásokat is, amelyek azért számosak, ahogy ezt a kollégák is mondták. Én konkrétan a végrehajtásra koncentrálnék, illetve arra, hogy a korrupció elleni harc, a jogállamiság, illetve a média különösen fontosak, ahogy Deli kollega is mondta, vannak még tennivalók a kisebbségi jogok területén is, az oktatás, a nyelvhasználat, illetve a vallási eseményekhez való hozzáférés, a vallás eh, szabadság megvalósulása. Eh, én azt gondolom, hogy eh, európai részről mindebben segíteni kell Szerbiát. Én úgy gondolom, és azt remélem, hogy a bolgár elnökség vége előtt még több mint két fejezetet tudunk kinyitni. A szerbek többre számítanak egyébként, Reméljük, hogy a tanácsal sikerül megállapodni egy nagyobb mértékű nyitásban. Köszönöm. Merci, Christian. We now come... Merci, Christian. Dublavka Zsvica kollega akar szót. Köszönöm, David. Először is gratulálok a jelentéshez, amit nagyon kiegyensúlyozottnak találok. Teljesen egyetértek abban, amit az elején mondtál, nem a dátumok számítanak, hanem az intézkedések, a lépések. Egyértelműen voltak előrelépések például a működő piacgazdaság képítése terén, de további előrelépésekre van szüksége, hogy azt mindannyian elmondtuk. A szürke gazdaságot igyekezni kell visszaszorítani az országnak, a vállalkozások támogatása terén is van még mit tenni az országnak, és a közbeszerzési gyakorlaton is lenne mit javítani. Nagyon örülök annak, hogy megszületett egy cselekvési terv a nemzeti kisebbségek jogainak érvényesítése érdekében. Itt Vojvodinát említeném kiemelten. Nagyon bízom abban, hogy sikerül valóban Koszóval javítani a kapcsolatot. Ezen a téren folytatni kell a munkát, sőt fel kell gyorsítani ezt a folyamatot. Végezetül pedig nem vagyok benne biztos, hogy Szerbia készen áll arra, hogy az EU kül- és politikájához csatlakozzon. Óvatosnak kell lenni ezen a téren, hiszen a régió biztonsága szempontjából nagyon fontos Szerbia, és hát ez talán a jelentés legfontosabb eleme, úgyhogy Bízom benne, hogy erre odafigyelnek majd, mert például az orosz kapcsolatok nagyon érzékeny témát jelentenek. Változik a világ, de, de óvatosnak kell lennünk, hogyha azt akarjuk, hogy a mi oldalunkon álljon az ország. Köszönöm. Köszönöm. Zavko, kolléga kapszót. Sorry, I'm, I'm a bit um, yeah, confused. Um, Köszönöm szépen, egy kicsit megzavarodtam, nem tudtam, hogy én jövök. Tehát gratulálok én is a jelentéshez. Egy kicsit a bevándorlás kérdését érinteném, amiről módosítókat is készítettem. Az Iránnal kapcsolatos vízumot ugye nemrég eltörölte Szerbia, és emiatt Bosznia-Hercegovina nagyon nagy mennyiségű migráns kell, hogy fogadjon. Nagyon fontos lenne Szerbia számára annak érdekében, hogy a migrációt helyesen, megfelelően kezelje, vigyázzon azzal, hogy milyen országokkal törli el a vízumkényszert, hiszen vannak olyan országok, ahonnan nagyon nagy mennyiségben jönnek bevándorlók, és ez a szomszédos országokat is vezetheti, veszélyeztetheti. Köszönöm, Dánzsán úr, a szó. Köszönöm, elnök úr, és gratulálok a jelentéséhez, ami igen jó. Három rövid megjegyzésem lenne. Az első az az, hogy a parlamenti munka részletei iránti, illetve azzal kapcsolatos elvárásaink, azok talán túlmennek azon, ami egy szuverén állammal szemben megengedhető. Mi magunk sem állunk a kritika felett, ami a médiaszabadságot, a szólásszabadságot illeti. Azt gondolom, hogy ezek tényleg alapvető elemei a jogállamiságnak, és itt különösen fontosak. Ezt alá is húzza az ön jelentése. Egyébként ez nem csak Szerbiára igaz, hanem hanem a térség több államaira is, több államára is ugye itt, amikor a médiaszabadságról beszélünk, akkor azt gondoljuk, hogy az a hatalomtól legyen független, de valójában a különböző lobbycsoportoktól és oligarcháktól, a pénzemberektől is független kell, hogy legyen, és ezt is érteni kell alatta. Tehát én azt gondolom, hogy az átláthatóság szükséges a média viszonyok, a média tulajdon körében az Nyugat-Balkánon. Ez, ez egy olyan téma, amivel foglalkozni kell, és a raportőr úr is ezt tudja, amikor a balkáni médiaviszonyokat e-, elemezzük, akkor erre is ki kell térni. Csatlakozva Kasztáldó úrhoz és Zavka úrhoz, asszonyhoz fontos az, hogy amikor a külpolitika hozzánk igazításáról van szó, akkor azért arra is gondolni kell, hogy az egyes tagállamaink szintén eltérnek a közös politikánktól, itt különösen az orosz viszonylatra gondolok, tehát amikor Szerbiával szemben elvárásokat fogalmazunk meg, akkor eh, erre is gondolni kell. Eh, én nem gondolom, hogy a Szerbiával kapcsolatos, illetve nekik címzett követeléseinket eh, ebben a vonatkozásban ki kellene terjeszteni. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen, Danzsan úr. Most pedig Ruiz Calavera asszonynak adom meg a szót, aki a NIR főigazgatóság nevében szól. Very much, uh, Mr. McAllister. Köszönöm szépen, McAllister úr, ezt a kiváló jelentést, amely uh, az általunk készített jelentés tartalmát is figyelembe veszi. Valóban Szerbiának helye van az Európai Unió perspektívájában, és a jelenlegi elnökség alatt hasznos lesz további fejezeteket megnyitni a tárgyalásokon. Nagyon fontos aláhúzni azt, hogy a tárgyalások üteme, gyorsasága nem csak attól függ, hogy a különböző fejezeteken belül milyen technikai problémák vannak, hanem ahogy azt már sokszor elmondtuk, attól is, hogy, hogy Szerbia a jogállamiság, illetve a Koszovóval kapcsolatos viszony megoldásában milyen módon tud előre haladni. Szerbiának bizonyítania kell azt, hogy a jogalkotása gyakorlatban is működik, és eredményeket tud produkálni a gyakorlatban is. A korrupció elleni harc itt a fontos terület, a média szabadsága, a szervezetbűnözés elleni harc és a kisebbségek védelme. Májusban voltak ott, tettek oda a látogatást, és akkor is felhívtuk a figyelmét a szerbeknek arra, hogy a szerb parlament ellenőrzési jogát meg kell erősíteni. Ezt már az együttműködési megállapodásban is lefektettük. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság valóban oda tudhatni annak érdekében, hogy a bővítés felé haladó úton tovább haladhasson Szerbia és még azt szeretném aláhúzni, hogy mennyire fontos a kommunikáció, hiszen a kommunikáció az Európai Unióhoz csatlakozást elősegíti az egész nép körében is, és végül is a társadalmon múlik az egész folyamat, hiszen a társadalomnak kell eldöntenie, hogy Szerbia milyen úton haladjon tovább. Köszönöm szépen a jelentést, köszönöm szépen a munkájukat. Elnök, Köszönöm szépen, Ruiz Calavera asszony. Van-e még valakinek hozzátenni valója ehhez? Ha nincs, akkor mindenkinek köszönöm a hozzászólását, és várom a további együttes munkát a jelentés szövegén. A módosítók benyújtásának határideje augusztus 30-a 11 óra, úgyhogy az egész nyári vakáció alatt idejük lesz módosítókat kidolgozni a szöveghez. A második tárgyalást majd szeptember 27-én fogjuk tartani, az a ben októberben, a plenáris ülésen pedig novemberben fogunk szavazni a jelentésről. Tízes napi rendi pont következik, már is megspóroltunk 7 percet a lemaradásból. Most tehát a Koszovóról szóló bizottsági jelentés kerül terítékre. Nagy örömmel adom át a szót jelentéstevőnknek, Igor Soltész úrnak. Köszönöm szépen, elnök, asszony, elnök úr, köszönöm a szót. Amikor ezt a jelentést összeállítottam Koszovóról, minél reálisabb hangot szerettem volna megütni, és megkerestem azokat a kérdéseket, amelyek az ország előrehaladása szempontjából a legeslegfontosabbak. Természetesen a szöveg terjedelmében korlátozott volt, és ezért csak a legfontosabbakat foglaltam bele, és remélem, hogy ezt majd önök még módosítóikkal gazdagítani fogják. Bevezetésképpen szeretném elmondani, kijelenthetjük, hogy Koszovó tett előrelépéseket az elmúlt időszakban. Az előrelépések lehettek volna számosabbak is. Sok oka van annak, hogy ez nem történt meg. Többek között az, hogy a parlamentben dolgozó politikai pártok annyira megosztottak, hogy nagyon nehéz konszenzust elérni bármiről. Ugyanakkor a belső kommunikációjuk is bizonyos fokig problematikus. Ennek ellenére egy sor jogszabályt elfogadtak. Olyan jogszabályokat, amelyek az európai integrációt támogatják, és ez nagyon fontos. Még egy dolog, amit alá kell húznunk, az, hogy fontos lépést tett Szerbia a határmenti demarkációs egyezmény ratifikációja felé Montenegróval. Ez pedig Koszovó szempontjából igen fontos lépésnek tekintendő. Ugyanis Koszovó a Nyugat-Balkán egyetlen olyan országa, amelynek állampolgárai nem utazhatnak szabadon az Európai Unióban. Tehát a vízum könnyítés szempontjából fontos ez. Az Európai Unió és az Európai Parlament megbízható partnerként kell, hogy fellépjen, és hogyha Koszovó a maga részéről megfelel a követelményeknek, akkor mi is lehetővé kell tegyük a vízumkönnyítést a számukra. Remélem, hogy a tanácsban is megvan az ezzel kapcsolatos politikai hajlandóság, és remélem, hogy nem sokára megtörténik megteszik ezt, meghozzák ezt a döntést is. A korrupció és a szervezett bűnözés még mindig nagyon nagy probléma Koszovóban, és valószínűleg a jövőben ugyanez lesz a helyzet. Nagyon nagy erőfeszítésekre lesz szükség annak érdekében, hogy csökkentsük ennek mértékét. A politikának igen nagy befolyása van a bírói karra és más közigazgatási funkciókra, és az is problematikus, hogy a legmagasabb szinten folyó korrupcióról szóló ö, nyilvántartást egyáltalán megalkossák. Tehát nagyon fontos magának a, ö, maguknak a jogoknak a betartása és a jogérvényesítés. Reméljük, hogy a, az ezzel kapcsolatos munkát folytatni fogják, és azt is reméljük, hogy a Koszovóban nemrég elkövetett gyilkosságot is nyomon fogják követni, és felderítik. A jelentésben, illetve a Szerbiáról szóló jelentésben is részben említésre került már Belgrád és Pristina viszonyának normalizációja. Reméljük, hogy a két ország közötti párbeszéd minél előbb folytatódik majd. Ez szintén közelebb visz majd minket a célunkhoz, mégpedig ahhoz, hogy mindkét fél, Koszovó és Szerbia is tegyen eleget a párbeszéddel kapcsolatos kötelezettségeinek, és tegyen előrelépéseket. Fontos, hogy a párbeszédet átlátó, átlátható módon folytassák le. Nagyon fontos, hogy a koszovói parlamentet is megfelelőképpen tájékoztassák a tárgyalásokról. Ez ugyanis lehetővé teszi majd a koszovói parlamentnek azt, hogy további lépéseket eh, engedélyezzenek, illetve támogassanak. Tehát vég, végezetül a környezet ügyét említeném meg még. A jelentésben a levegő minőségéről, a pristinai levegő minőségről szóltam többek között. Ez nagyon nagy hatással van az emberek egészségére a koszovói energia szektorban működő egyik hőerőmű, ugyanis ott Pristina, mell- Pristina mellett az egyik legszennyezőbb az energiaiparban. Úgyhogy az Európai Unió ebből, ebből a szempontból is segítségere lehet az országnak, tehát hogy a megújuló energiákra tegy át a hangsúlyt annak érdekében, hogy az egészség szintje növekedjen. Koszovóban. Ennyit szerettem volna mondani, biztos vagyok benne, hogy árnyék előadó társaim nagyon jó módosítókkal fognak majd élni, és kiváló jelentést tudunk majd készíteni. Köszönöm a szót. Elnök, köszönöm szépen Igor Soltésznak a bevezetőjét. Most a Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval foglalkozó küldösség elnökének Piculának adnám meg a szót, de sajnos nem látom itt a teremben, úgyhogy a különböző politikai frakciók nevében felszólalok. Sora kezdődik először Preda úr az EPP nevében. Köszönöm, elnök úr, szeretném megköszönni Soltes kollégának a jelentéstervezetet. Kicsit meglepett, hogy Ebben az első változatban nincs említés arról, hogy öt ország nem ismeri el Koszovót, öt tagállam. Ez 28-ból 5, ami mégiscsak egy olyan álláspont, amit tiszteletben kell tartani, legalábbis az Európai Unió gyakorlata az ezt igényli az államok elismerésének gyakorlatában. Szintén meglepett az, hogy eh, nincs szó arról sem, hogy eh, igen, gyakran alkalmaznak eh, könygázt a hatóságok, a pristinai hatóságokkal, hatóságok különösen, és azt gondolom, hogy ez megint csak az elfogadható politikai gyakorlatok kérdés körébe tartozik. E, Pristina-Belgrád kapcsolatoknál pedig e, azt kell kimondani, hogy sokat várunk attól, hogy a megállapodásokat végrehajtsák, különös tekintettel a szerb önkormányzatok működésére, és e, azt is reméljük, hogy a hétvégén a párbeszéd újrafelvétele segít holdpontról kiindulni, kimozdítani a dolgokat, és egy pozitív párbeszéd jön létre Pristina és Belgrád között, ami egyébként fontos azon tagállamok számára is, amelyek elismerik Koszovót, meg azok számára is, amelyek nem. Köszönöm. Thank you, Christian Preda. Köszönöm Christian Predának. Pancieri úr következik. Grazie. Ringrazio il relatore köszönöm a raportőrnek. Én úgy gondolom, hogy eh, Koszovó egy eh, fontos része a nyugat-balkáni stratégiának, amit az Európai Unió követni szándékozik. Koszovó ugyanakkor a fokmérője is annak, hogy ez a stratégia mennyiben működik. The German translation, okay. Tűnik, hogy a német tolmácsolással van valami probléma. Ricomincio da capo. Újra kezdjem akkor? Okay. Il Kosovo... Nos, azt mondtam, hogy Koszovó a nyugat-balkáni stratégiának egy eh, fontos eh, eleme, ugyanakkor ezen lehet lemérni a stratégia ellentmondásait is az európai oldalon. Például, amikor a bővítésről beszélünk, akkor Szerbia kapcsán az imént arról kellett beszélni, hogy egy olyan politikát folytatunk-e, amely csatlakozáshoz vezet, és szerintem ilyet kell, ugyanakkor két stratégiát nem lehet folytatni, e, tehát e, egyszerre azt, hogy nem engedjük be őket, nem engedjük csatlakozni, viszont elvárjuk, hogy ne legyenek jóba Oroszországgal vagy Törökországgal sem. E, a másik dolog, amivel foglalkozni kell, az az elismerés eh, hiánya öt tagállamunk részéről, és nem hiszem, hogy ez nagyon szerencsés a nyugat-balkáni folyamatok szempontjából, ami a dolog lényegi részét illeti Koszovóban sajnálatos módon a politikai tájkép az erősen töredezett, ez eh, kihatással van a parlament munkájára, sőt a kormány teljesítő képességére is. Itt eh, most külön kitérek egyes parlamenti képviselők elfogadhatatlan viselkedésére, illetve a könygáz használatra, ami azt gondolom, hogy nem megfelelő parlamenti eh, munkára val. Il sistema giudiziario però. És ami pedig a montenegrói határt eh, illeti, ez szintén egy fontos előrelépés azt tisztázni, valamint a szervezett bűnözés elleni harcban is több erőfeszítésre van szükség. A koszovói hatóságok részéről nagyobb hatékonysággal kell fellépniük, például a pénzmosással szemben a az európai joganyaghoz kell közelíteni a saját jogszabályaikat. Itt külön ki kell emelni még egy fejezetet, az emberi jogi fejezetet. Az igaz, hogy van egy olyan jogi keret, amely az európai standardokat kifejezésre juttatja, ezek megvalósítása a gyakorlatban mégis problémás, elég komoly elmaradások vannak. Szintén vannak problémák a szólásszabadság, illetve a sajtószabadság területén ami pedig a Szerbiával való kapcsolatok eh, normalizálását illeti. Koszovó kitart a párbeszéd mellett, ugyanakkor további erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy ez ténylegesen meg is valósuljon. Megjegyezzem, megjegyzem még, hogy eh, amikor most Szerbiáról is jelentést írunk, nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a kettő között nagyon komoly kapcsolatok vannak, nem gondolom, hogy lehetséges egy olyan bővítés, amely csak Szerbiát fogadja be, viszont Koszovót kívül hagyja. Köszönöm. Panzeri úrnak. Panzeri úrnak, és én tájékoztatnám a kollégákat arról, hogy az Európai Külügyi Szolgálat választ adott. Holnap napirendre tudjuk venni a kisinyaui helyzetet 18A napirendi pontként, miután a katari külügyminiszterrel és miniszterelnök helyettessel beszéltünk. Ma nem tudnak jönni, de holnap tudnak. Mely, hány órát mondtak? 10.30. Olyan 10.30-at. Talán a titkárságok, a frakció titkárságok kiküldhetnék ezt az információt. Köszönöm, akkor térjünk vissza a hozzászólók listájához. Weigel úr az Alda részéről. Köszönöm. I would, I, I, excuse me, uh, Chair, I would uh, like, Hilde I, I would like to pass the... Yeah. Igen, valóban Hilde Wautmans az árnyék előadó. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék megköszönni a raportőrnek a nagyszerű munkáját. Kiváló alapot szolgáltat majd a következő, a további munkához ugyanakkor hét megjegyzést fűznénk hozzá. Szerintünk az LGBTI közösségre nagyobb figyelmet kell eh, szánni. A nők munkanélkülisége, a nők elleni erőszak, a születés előtti nem megválasztás kérdéséhez. Ami pedig az EULEX-et illeti, azt gondolom, hogy ott is mélyebbre áshatnánk a mandátummal kapcsolatban több figyelmet kell szentelni a szegregációs és diszkriminációs problémának is, ami a az egészségügyi ellátást illeti, ott eh, a gyógyszerek minőségére kellene jobban odafigyelni, ami pedig a gazdasági kérdéseket illeti, ott a KKV-kra kell jobban odafigyelni. Emellett eh, a nacionalista jobboldali retorika ellen is eh, szólnunk kell. Az Európai Bizottságot fel kell szólítani, hogy mozdítsa elő az egyetértést az egész régióban kulturális projektekkel azt is ki kéne mondani, hogy Koszovó tett előrelépéseket például a nemek közti egyenlőség területén, illetve a szolgáltatások és árucikek szabad mozgása, valamint a, az illegális migráció elleni fellépésben voltak Koszovó részéről előrelépések. Köszönjük, Vautmans asszony! Most az én listámon Epideos úr következik, a független képviselők részéről. Köszönöm. A jelentés Koszovóval kapcsolatban nagyon egyértelmű, és említi a problémákat, amelyekkel ennek az országnak kell küzdenie, hogyha valaha is csatlakozni akar az Európai Unióhoz. Ahhoz, hogy egy ország csatlakozzon az Európai Unióhoz, nem csak szükembet politikai feltételeknek kell megfelelnie, hanem úgy általában kell az előrelépést vizsgálni. Amennyiben ezt az országot most beengedjük az Európai Unióba, akkor nagyon komoly problémákat engedünk be. Ez egy szakadár ország, Szerbia része volt, egy olyan területen, ami a szerb civilizációnak a bölcsője. Ez sok problémát vet fel, nehezíteni fogja a Belgráddal való kapcsolataikat, egyes tagállamok pedig el sem ismerték Koszovót, ami tulajdonképpen érthető arra tekintettel, hogy milyen körülmények között született ez az ország, és ez veszélyes precedens lehet. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy mit kérünk tőlük, mit érjenek el ahhoz, hogy csatlakozhassanak az Európai Unióhoz. Mindezt azért kéne megtennünk, hogy elkerüljük a további problémákat. Már most beszélnek arról, hogy egy albán-koszovói konfederációt hozzanak létre. Ez még inkább problémákat vet majd fel a térségben. Albánia ugyanis terjeszkedő vágyakat táplál, a szomszédországok jogás rovására, és ezzel kapcsolatban megint csak nagyon óvatosnak kell lennünk, mielőtt ezt az országot egyáltalán befogadjuk. Köszönöm. Is Dubravka Zsujca? Rafka Zsujca, kolléga, a következő hozzászólom, tessék. Köszönöm a szót, David. Szerintem két fontos probléma van. Soltész kollégának először is köszönöm a jelentést, de azt gondolom, hogy ezt módosítani kellene még. Két fontos probléma merül fel Koszovóval kapcsolatban. Először is, ugye öt tagállam nem ismerte el az országot, ez a mi oldalunkról jelentkező gond. A másik probléma az, hogy nagyon szoros kapcsolatban van Szerbia és Koszovó belépése. Ha a két ország kapcsolata nem javul, nem normalizálódik, akkor egyik se léphet be. Úgyhogy ez a két kérdés kiemelten fontos. A jelentésből szerintem a, az hiányzik, hogy említik a Mitrovicai hidat, de az észak-koszovói helyzetet viszont nem. Ez teljesen hiányzik a jelentésből, ennek is szerepelnie kellene benne. Üdvözlöm a montenegrói határ megállapítását, rögzítését, de vízum liberalizáció nélkül jelentős előrelépés ezen a téren nem lesz. Örülök annak, hogy említi a jelentésre a vízum liberalizációt. Azt hiszem, hogy a következő hónapban több módosítót készítünk majd még ez a jelentéshez. Köszönöm szépen, Knut Fleckenstein kapszót. Für unsere Gruppe a mi frakciónk nevében először is azt szeretném mondani, egy, először is egy pontot egy kicsit pontosabban kellene megfogalmazni, de az előttem szó, mint az előtte szóló. Tehát a Balkán, a Nyugat-Balkán más országaira is vonatkozik az, hogy fontos, hogy az EU szavahihető maradjon. Hogyha Koszovó iránt szava hihetők vagyunk. Hogyha szeretnénk, hogy ott több reformot hajtsanak végre, és jogállamiságot valósítsanak meg, akkor akkor a ö, házi feladatot meg kell csinálnunk, és nagyon fontos, hogy világosan kijelentsük, hogy a vízaliberalizációhoz még milyen követeléseknek kell megfelelniük Koszovónak, mivel ugye Koszovó az az egyetlen ország a Nyugat-Balkánon, amelynek állampolgárai még nem tudnak szabadon ö, utazni, és mindig mondtuk, hogy még ez hiányzik, még az hiányzik, most már Montenegróval is határszabályozás fog történni, és most már tényleg nincsen semmi akadálya annak, hogy a tanács úgy döntsön, hogy megvalósulhat a vízumkönnyítés. Köszönöm szépen Knut Fleckenstein. Még három hozzászóló van a listámon. Ivo Weigl, Edward Kukán és Bostinár úr. Okay, then we come to Ivo Weigl. Ivo Weigl, az első az eszó, tessék. Köszönöm a szót, elnök úr. Anyanyelven szólok hozzá, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy vegye fel a fülhallgatót. Nos, Bartmans kolléga tulajdonképpen felsorolta azokat a kérdéseket, amiket a képviselőcsoportunk igazán fontosnak tart. Koszovó gazdasági konszolidációja talán a legfontosabb, mint ugye jövőbeli európai partnerország több hozzászóló elmondta, hogy Szerbia és Koszovó kapcsolata kiemelten fontos, és a két ország közötti párbeszéd mindenképpen szükséges. A dolog kihat majd arra, hogy hogyan látja az Európai Unió Koszovót is, meg Szerbiát is. Most itt Koszovó van terítéken, úgyhogy lássuk konkrétan Koszovó ügyét. Nagyon fontosnak tartom, hogy a volt Jugoszláviának ez a része reális perspektívaként lássa az EU csatlakozást. Sok olyan megállapítás született, amelyek szerint relatív előrelépés vagy tényszerű előrelépés történt, bár ezeket bizonyos területeken keveseljük. Minden esetre azt nem szabad elfelejteni, hogy Koszovó volt a, a volt Jugoszlávia legfejletlenebb területe, úgyhogy rövid idő alatt azért nehéz csodát csinálni. Erről nem szabad megfeledkeznünk, és tiszteletünket mindenképpen megérdemli Koszovó, meg egyébként Belgrád tiszteletét is. Ez áll a két ország bilaterális kapcsolataira. Történtek incidensek a két ország között. Sokszor halljuk, hogy ezekre csak Koszovó területén szokott sor kerülni. Ez ugyan igaz, de sokszor szerbek a, az elkövetők, akik nem tisztelik a hatóságokat, például a koszovói rendőrséget, vagy éppen a, a koszovói törvényeket és a jószomszédi viszony elveit. Annyit hozzátennék még, hogy nem igazán értem Spanyolország álláspontját és a spanyol fenntartásokat egy esetleges koszovói EU csatlakozás ügyében próbálják a katalán és baszk belső kérdéssel valahogy összemosni Koszovó kérdését, de Koszovó teljesen más helyzetben van, és azt hiszem, hogy a spanyol belügyektől függetlenül kellene figyelni a helyzetét. Köszönöm, Edward Kukán kapszót. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzésem van csak. Köszönöm Igor Soltésznek ezt a kiváló jelentést, és nagyon örülök annak, hogy a téma legfontosabb elemeit megfelelően kiemelte. Igen, eseménydús éve volt Koszovónak. Valóban voltak előrelépések, de én nagyobb előrelépésre számítottam volna, többet vártam a koszovói politikai vezetéstől. Valódi folyamatos elköteleződése van szükség az európai elvek, különösen a korrupció elleni harc és a jogállamiság terén. A politikai vezetőknek egyértelmű elköteleződést kell mutatniuk a, az ilyen elvek mellett. Az Európai Parlament és a Koszovói Parlament együttes ülésen nem is tudott kiadni egy közös nyilatkozatot, ez azért nagyon sajnálatos. Minden esetre Koszovónak gratulálok azért, hogy végre sikerült megállapodnia például Montenegróval a határról, és azt is el kell ismerni, hogy az EU közös külés biztonságpolitikájával megfelelően összehangolták az álláspontjukat. Fleckenstein kollégának igaza van, mind a két kollégát fair mód, minden két partnert fair módon kell értékelni. Talán az is jó lenne, hogyha a szerb és a koszovói állásfoglalás pontosan ugyanazt a megfogalmazást alkalmazná, ugyanis ha más, hogy szólunk a két országról, akkor meg fognak sértődni mindenképpen. A szerbek amiatt fognak panaszkodni, hogy csak őket hibáztatjuk, a koszovóiak meg amiatt, hogy csak őket. Úgyhogy kiegyensúlyozottnak kell lenni. Koszovó Európa irányú fejlődése azt hiszem, hogy nem kérdőjelezhető meg, de végezetül még annyit hozzátennék, hogy feltűnt, hogy több hozzászóló Koszovóval kapcsolatban a reményt emlegeti. Szerintem a remény az itt kevés, ennél határozottabbnak kell lennünk, amikor reformra szólítjuk fel őket. Köszönöm. Köszönöm, Edward Kukán. Viktor Bostináról az utolsó hozzászólónk, tessék. Köszönöm, elnök úr. Két megjegyzésem van. Edward Kukán megjegyzéshez csatlakoznék, aki a reményt emlegette. Hát akkor menjünk a siratófához, hogyha csak reménykedni akarunk. Itt valóban többre van szükség. A két félnek, és nekünk sincsen alternatívánk, mindenképpen össze kell békélnie Belgrádnak és Pristinának. A két fél egyike sem feledkezhet meg arról, hogy amíg nem normalizálják a viszonyukat, addig nem tudnak az Európai Uniós csatlakozás terén tovább lépni, pláne nem belépni. Úgyhogy ezért kell ragaszkodnunk a tárgyalások tovább lépéséhez. Második megjegyzésem. Stratégiai szempontból elképzelhetetlen, hogy a Nyugat-Balkán integrálva legyen, és a közepén meg legyen egy fekete lyuk. Képtelenség a dolog. Nem lehet hagyni, hogy legyen egy sziget az Unióban, és hát legyen egy beékelődött külső terület. Az időzítésre is kitérnék, ugyanis ez komoly gondot kezd okozni az egész régióban. Nagy baj, hogyha nincs előrelépés a Koszovóval kapcsolatos megközelítésünkben. Végezetül Weigl kollégának válaszolva, az öt el nem ismerő országra térve, ez nem Koszovóról szól igazán, talán azt is mondhatjuk, hogy semmi köze a koszovói kapcsolatokhoz. Az öt ország, ami nem ismeri el Koszovót, az tulajdonképpen a, a nemzetközi jog értelmezése alapján nem ismeri el az országot. Ugye az országokból való kiválás, területek önrendelkezése terén vannak eltérő álláspontjaik. A bizottságnak és a tanácsnak meg kell gondolnia, hogy milyen rendelkezések, milyen garanciák nyújthatók ennek az öt országnak, akik nem akarják elismerni Koszovót, amivel esetleg rá lehet őket beszélni arra, hogy félretegyék a, a, az ellenérzéseiket. Nincsenek ezeknek az országoknak vitái Koszóval, nincsenek, nincsen közöttük konfliktus, mégis az én országom elnöke is ugye nemrég azt vetette fel, hogy támogathatjuk a két ország egyeztetését, miközben meg Pristinából nagyon negatív válaszokat kaptunk meg kell gondolni, ugye, hogy mi ennek a valódi oka, és milyen módon lehet a jövőbeli tárgyalásokat előmozdítani. Köszönöm. Köszönöm, Bostináru kolléga. Ruiz Calavera asszony kap szót a bizottság részéről. Köszönöm szépen, és köszönöm Soltész úrnak a kiváló állásfoglalás tervezetet. A szöveg figyelembe veszi a bizottság 2018-as jelentésének tartalmát. Én egyébként jó magam két hete jártam Koszovóban, és a, bizottság jelentést ott jól fogadták. Pozitív fejlemények figyeltük meg Koszovóban például a beruházási környezet terén, és ugye a legfontosabb az, az hogy ratifikálták a Montenegróval kötött határmegállapodást. Ugyanakkor azonban az EU-hoz köthető reformok végrehajtásának üteme lassú volt az elmúlt időszakban. Mindannyian említették, hogy polarizálódik a politikai helyzet. 2017-ben a választások ezen nem sokat segítettek. Biztosítani kell, hogy Koszovóban a, a reform terv haladjon. Fontos érdek, hogy a gazdasági reformok jó úton haladjanak, és ennek érdekében meg kell előzni mindenféle olyan folyamatot, ami a makroökonomiai stabilitást rövid vagy hosszú távon veszélyeztetné. A közigazgatás reformja ilyen szempontból nagyon fontos, de hát a mellett persze jó néhány egyéb reform is van, ami a jogállamiságot érinti, ezeket is nyomon követjük. Környezettel kapcsolatos megjegyzése térve a levegő tisztaság természetesen nagyon fontos, főleg a koszovói lakosságnak, ezért is érvelünk a koszovói hatóságok felé annak érdekében, hogy az energiapolitikájukba fölvegyék a megújulókat és az energiahatékonyságot a két fő gondolatként, és az erőcsatlakozási alap egy eszköz keretében igyekszünk ebben támogatást is nyújtani, Például a középületek energiahatékonyságának fejlesztését igyekszünk támogatni, hiszen ugye a legjobb energiafelhasználás az, hogyha kevesebb energiát használunk. Vatman kolléga megjegyzéseivel egyetértek, a megbékélés és a gazdasági fejlődés eszköze az integrációs folyamat. Ezért kértük az integrációs tanácsot, hogy egy regionális pilot projektet indítson a csatlakozási folyamat terén. A kulturális örökséghez kötődő turizmust igyekszünk ennek keretében támogatni, főleg a KKV-kat, akik Koszovóban ezen a területen aktívak. Ez lehetővé tenni, hogy a régióban többen utazzanak, ugye Koszovóba, illetve hogy több európai is meglátogassa ezt a területet. A vízumliberalizáció terén talán ez a legnagyobb prioritás Koszovóban. A bizottság szolgálatai és az EU Home látogatást tettek Koszovóba a közelmúltban, és most zajlik a legutolsó vízumliberalizációs kritérium értékelése ami ugye a korrupció és szervezetbűnözés elleni fellépés. Azt értékeljük tehát, hogy ezen a téren az ország mit ért el, hamarosan meg is lesz az eredmény. Köszönöm. Ruiz Calavira asszonynak köszönöm a hozzászólást. Igor Soltészhez fordulok, hogy kívánja -e összegezni a vitát. Köszönöm szépen a képviselő kollégáknak és a bizottságnak a hozzászólásokat. Azt kell mondanom, hogy a tervezet hossza korlátozott, ezért aztán minden témát nem tudtam bele fölvenni, azért hiányzik néhány dolog, de ezzel együtt várom a konstruktív módosítókat, bízom benne, hogy a jelentést sikerül tovább javítani. Annyit fűznék még hozzá, Frankenstein úr hozzászólására reagálva, hogy ő igen fontos témákat vetett fel. Hogyha az EU megbízható partner akar maradni, akkor teljesítenie kell a saját kötelezettségeit. Ez nagyon fontos pillanat Koszovó szempontjából, különösen a vízum liberalizáció terén. Köszönöm, Soltész úr. És igen, fontos volt, amit elmondott. Valóban ugye nem lehet végtelen hosszúra nyújtani a jelentéseket, és sokszor kritizálnak amiatt, hogy hát miért nem említettük meg ezt vagy azt a témát benne. A bizottság esetében a csillagos ég a határ, írhatnak 500 oldalas anyagokat is, de mi ezt nem engedhetjük meg magunknak, úgyhogy precízebbnek kell lennünk, és hát aztán végül mindig hát el kell fogadnunk azt, hogy majd úgy is kritizálnak amiatt, hogy nem szerepel minden résztéma az anyagban. Nos, lássuk akkor a menetrendet, ugyanaz egyébként, mint a szerb jelentés esetében, tehát a módosítókat augusztus 30-áig, 11 óráig lehet küldeni, délelőtt 11-ig. Jöhet a következő napirendi pont, remélhetőleg 12.30-ra végzünk is. Ez az Albániával kapcsolatos bizottsági jelentés, meg is adom a szót az előadónak, Knut Flickensteinnek. Tisztelt kollégáim! Most vasárnap lesz a negyedik alkalom, amikor, most volt a le, negyedik alkalom vasárnap, hogy negyedik, hogy, hogy, hogy Koszovót, tehát Albániát ö, csatlakozó országnak ismerte el az Európai Unió, és a tárgyalási folyamatokat elkezdhették, és támogatom ezt a szándok, szándékot meggyőződésből még pedig nem csak frakcióm nevében mondom ezt, hanem a más frakciókban, az EPP-ben, az ald ben és a zöldeknél dolgozó más kollégáimnak is ugyan ez a véleménye az elmúlt vita során is megtal- megmutattuk, hogy igazából ilyen fontos témákon belül nincsenek pártok közötti, frakciók közötti különbségek, és az lenne a jó, hogy ha Albániával kapcsolatban is ez lenne a helyzet az Albán jelentésről szóló pozitív szavazást várom. Természetesen soknak megfeleltek már, természetesen sokban nem teljesítették még a követeléseket. Először is az Albán, Albánia az az egyik nyugat-balkáni ország, amely a megkövetelt reformok teljesítése terén legjobban teljesített, különösen a kulcsfontosságú prioritások területén. Ugyanakkor nagyon ambiciózus igazságszolgáltatási reformot hajtottak végre, amit 2010-ben a bizottság is feltételként támasztotta Albánia csatlakozását illetően az átvilágítási folyamat is jól megy, és megfelelő elriasztó hatással mutatkozik most már a gyakorlatban is, tehát a jövőben is jó eszköznek kell, hogy lennie. A közigazgatást is messze menően reformálták, bár még a helyi szinten is jó lenne, hogyha ezek a reformok most már a gyakorlatban is működnének. Az igazságszolgáltatás reformáját szeretném először is kiemelni. Olyan hosszantartó és átfogó reformot látunk, amely valóban nagy európai ambíciókról tanúskodik, és az egész parlament mögötte áll nem csak a vezető párt, hanem az ellenki, ellenzéki pártok is. Az igazságszolgáltatás reformja Albániában nagyon fontos példát ad a többi csatlakozó jelentkező országnak is, és az egész nyugat-balkáni stratégia szempontjából fontos pozitív, talán tovább gyűröző, gyűrűző hatos hatása volt a, ezen kívül az igaz, igaz, igazságszolgáltatás reformjának a többi területre is például a szervezett bűnözés elleni harcra is, mert ugye független bírói kar, igazságszolgáltatás nélkül nagyon nehéz lenne például a korrupció elleni harc. Megpróbálom a jelentésemben azokat a pontokat leírni, ahol jó eredményeket produkált Albánia, illetve ahol még hiányosságok vannak. Azt szeretnénk, hogyha a cég jogot javítanák, hogyha szeretnék, hogyha több cég, szeretnék, hogy több cég fektessen be Albániába, akkor először a jogi környezetet kell megteremteniük ennek számára. Aztán a nagy frakciók a parlamenten belül világosan kijelentették, és a bizottság is kijelentette, hogy ezzel szem, e, e, hogy, hogy Albánia jó e, eredményeket produkált, és azért a tanácsot is kérjük most arra, hogy ne köntörfalazzon, hanem a Koszovóval kapcsolatos liberal, víz, vízumliberalizációt is döntse el végre, illetve hogy a Szerbia és Montenegróval kapcsolatos tárgyalásokat is végre engedélyezze, hogy megnyissuk. Elnök, köszönöm szépen Fleckenstein úr a rövid bemutatást, bevezetőt. Most a kollégák hozzászólásai fognak következni. Elő, egyelőre Kukán kolléga van a listámon, Bostináru, Soltész, Hágyi Georgiú, Szakorafa, Epidideios. Azt hiszem, hogy ennyi. Tehát hat hozzászólónk van a listánkon, mindenki körülbelül két percet fog kapni, most először Kukán kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Knut Fleckenstein, hogy egy ilyen jó kiegyensúlyozott jelentést fogalmazott meg Albániáról. Nagyon világosan ki kell mondanom, teljes mértékben támogatom a az országgal folytatott tárgyalások megnyitásának dátumáról szóló igényt. Az ország nagyon nagy előrelépéseket tett, és a, a szavahihetőségünk is kockázat, kockára tennénk, hogyha nem reagálnánk erre. Az albán politikában kicsit jobb már a klíma, bár még mindig nagyon sarkosak a vélemények, de a politikai viták visszatértek a parlamentbe, és az albán állampolgárok is jobban elszámoltatják a saját képviselőiket. Úgyhogy minden, mindent összevéve jó irányba megy ez a folyamat. Az igazságszolgáltatás reformja nagyon méreható, nagyon stabil, jó, robusztus reform, amelynek megvalósítása sok időt fog igénybe venni. Megértjük, hogy az ilyen méreható reform megvalósítása tényleg sok időt vesz igénybe, de én tényleg kalapot emelek a, az ország előtt, és a bizottság előtt is, amely nagyon hatható segítséget nyújtott ennek a reformnak az előkészítéséhez. Másfelől pedig nyilván Albániának még nagyon sok tennivalója van, egyetértek azokkal a területekkel, amelyeket a e jelentéstevő úr is megemlített. Végül pedig a bővítéspolitika a, és és az integráció két különböző dolog. Ne legyünk a politikai áramlatok rabjai. Hogyha egyszer megígértünk valamit, akkor meg kell, hogy felelni ezeknek, ennek az ígéretünknek, különben az Európai Unió szavahihetőségét tesszük kockára. Elnök, köszönöm szépen, Igor Soltész kapja meg most a szót két percre. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni előadó úr kiváló munkáját, majdnem hat oldalas ez a jelentést, majdnem minden pontot támogatni tud a frakcióm, de a 21-es cikkhez lenne egy hozzáfűzni, 28-as cikkhez lenne egy hozzáfűzni valóm. A jelentés is említi a védett területeken épített vízi erőművek kérdését, illetve az ezzel kapcsolatos kártérítés kérdését a Vjósza folyó mentén. De ugye több mint 40 ilyen projekt létezik környezetvédelmi területen, ami teljesen elfogadhatatlan, és ezért hangsúlyoznunk kellene, hogy a Vjósza folyó védelme mennyire fontos, és hogy a folyómenti területeket, környezetvédelmi területeket meg kell védeni mindenképpen. Aztán az energia, a megújuló energia, és általában véve az energiaipar, több mint 100, 1800 kilovatnyi projekt van folyamatban. Ezek gazdasági szempontból is nagyon érdekes befektetés költségvetési célok az Európai Beruházási Bank és más számára is, de a környezetvédelmi területeken nem fektethet be, védett természetvédelmi területeken nem fektethet be egyik bank se ilyen jellegű projektbe, mert az helytelen lenne. Köszönöm szépen, Soltész kolléga. Hágyi Georgiú úr kapja meg most a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Először is köszönöm Fleckenstein úr munkáját. Én magam árnyék előadója vagyok ennek a jelentésnek. Egy gyümölcsöző együttműködésen keresztül Albániát segítő jelentést tudunk majd összeállítani. Sokat értek már el, de fel kell gyorsítani a csatlakozás folyamatát, és ez sok dolgot követel meg, például a kopenhágiai kritériumoknak való megfelelést, amely minden csatlakozni kívánó ország számára fontos. A megfelelő szintű demokrácia, a véleménykülönbség kiemelése, a megfelelő politikai párbeszéd, ezek olyan dolgok, amelyeket az Európai Unió tagságára pályázó minden országnak be kell tartani. Ami múlt decemberben történt az ország parlamentben, az nem segít az ügyük, nem segíti az ügyüket, és a csatlakozást sem. Az igazságszolgáltatás függetlensége nagyon fontos, az, hogy az embercsempészetet és a szervezetbűnözést megfelelőképpen visszaszorítsák, hogy meglegyen az szólásszabadság meglegyen, a sajtószabadság meglegyen, az újságírók szabadsága. Végül pedig a kisebbségek jogait is jobban kell tisztelni Albániának, nem lehet ezen a téren semmiféle kivétel. Ezen kívül a tulajdonhoz való jogot is meg kell védeni, különösen a kisebbségek tulajdonhoz való jogát. Albániának ebből a szempontból együtt kell működnie szolidáris módon a szomszédos országokkal, és meg kell felelni eltéren tett kötelezettségeinek is. Így lehet megoldani majd a még létező problémákat, illetve a szomszédos országokkal kapcsolatos teritoriális követelések még fennmaradó problémáit, ahogy azt Juncker úr is mondta. Remélem, hogy együttműködve majd nagyon jó szöveget fogunk tudni kialakítani. Epidedéjusz kollega következik. Βουλίου για να αρχίσουν οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει τη Αλβανία. Köszönöm. A tanácsi döntés arról, hogy elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások, azok olyan feltételekkel kell, hogy megtörténjenek, amelyek a jelentésben is szerepelnek, illetve hogy hozzáfűztek a kollégák. Én az alábbi, alábbi dolgokra koncentrálnék. Albánián belül Különösen sok támadás éri a görög kisebbség emberi jogait. Görögország, a görög kisebbség a legnagyobb kisebbség Albániában. Nagyon sok emberi jogi jogsértés történt. Sérül a tulajdonhoz való joguk. És megpróbálják a népszámlálásokon azt kihozni, hogy kevesebben vannak, templomokat rombolnak le, és a földjeiket pedig különösen a tengerparti térségekben, vagy szervezett bűnözői körök, vagy pedig külföldi vállalkozások kaparintják meg. Ráadásul Albánia területi követelésekkel él a szomszédai rovására, még hogyha az összes többi kérdést Eh, megoldjuk, és akkor ezt is, eh, utána még mindig marad ez, és ha ez megoldódik, akkor lehet szó arról, hogy Albánia csatlakozzon az Európai Unióhoz. Köszönjük, Bostinár úr, következik két perc. Köszönöm, elnök úr. Emlékeztetek arra, hogy 2014-ben honnan indultunk, amikor elkezdtük eh, az Albán csatlakozást egyáltalán megvitatni, és emlékeztetek arra, hogy milyen komoly harc volt akkor a szocialisták és demokraták, illetve az EPP között. Ehhez képest most Knutnak köszönhetően egy nagyon konstruktív jelentésünk van. Leginkább azért, mert eh, Albánia nagyon komoly eredményeket ért el, amire büszke is lehet. Ezért én teljes mértékben támogatom azt a felhívást, hogy a tanács adjon dátumot a csatlakozási tárgyalások megkezdésére Albániának. Én teljes mértékben üdvözlöm azt, hogy Albánia igazodik az Európai Unió külpolitikájához. Ez egy nagyon szép dolog, a többi ország számára is egy felhívás, hogy ezt tegyék meg. Emellett kiemelem Albániának a pozitív regionális szerepét. A média nem gyakran, gyakran nem barátja Albániának, de mégis utalni kell arra, hogy milyen pozitív szerepet játszik az albán kormány és az albán miniszterelnök a régióban. Itt a parlamentben sikerült elérni azt, hogy Albánia kapcsán előrelépés történjen, azért, mert a frakciók okosan együttműködnek, és bölcsen úgy döntöttünk, hogy nem harcolunk egymással, sem Albánia, sem Észak-Macedónia kapcsán. Ezért szeretném a kollégákat felkérni arra, hogy folytassuk így tovább, mert az ottani társ pártjainknak, testvérpártjainknak így tudjuk csak elmondani azt, hogy vannak bizonyos vörös vonalak, ilyen például Észak-Macedónia sorsa, olyan vörös vonalak, amelyeket nem lehet átlépni, mert ha megteszik, akkor a különböző pártok és frakciók arra annak megfelelően reagálni fognak. Köszönöm, Mostinár úr. Zakurava asszony következik. Köszönöm Frankenstein úrnak. Ez egy kiegyensúlyozott jelentés Albániáról. Hogyha már az előfeltételekről beszélünk, akkor mindenképpen kiemelendő, ahogy ezt többiek is mondták, a kisebbségek joga. Ön helyesen említi a jelentésben, hogy Albániának mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy jobb életviszonyokat teremtsen a nemzeti kisebbségek számára. Ön említette a romákat, de kihagyta a legnagyobb kisebbséget, a görögöket. Tavaly Albánia megszavazott egy kerettörvényt, amely a kisebbségek védelméről szól, de ahelyett, hogy az európai standardokat tiszteletben tartanák, továbbra is önkényesen a kommunista hodzsa rendszer politikáját folytatják, agresszió éri a görög közösséget, nem használhatják a nyelvüket, nem hívhatják magukat görögnek, nem részesülnek görög nyelvű oktatásban, és a földtulajdon viszonyok is teljesen rendezetlenek. Himára és Avlona környéki görög falvak eh, szintén nem rendelkeznek megfelelő jogállással. Önök is ismerik azokat az incidenseket, amelyek tavaly érdekelte, eh, tavaly történtek, amikor is eh, földet eh, vettek el a görög kisebbségtől, és ezzel sérült a görög kisebbség, sérültek a görög kisebbség jogai. Ezen túlmenően az albán kormány lerombolt görög tulajdonban lévő épületeket, ezzel próbálva előzni a görögöket, annak ellenére, hogy erre a problémára az albán ombudsman is rámutatott. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy többen nem kértek szót, tehát eh, én visszaadom, a, megadom a lehetőséget a bizottság, az Európai Bizottság képviselőinek. Köszönöm. Elnök úr, valóban mi hosszabb jelentéseket tudunk írni, mint a par... Van egyáltalán önöknek korláta? Van a fordítószolgálat miatt, de valóban nem az oldalak száma fontos, hanem az, hogy egy irányba húzzon a két jelentés, a parlamenti és a bizottsági, leginkább a legfontosabb kérdésekben, amiket kommunikálni szeretnénk ezeknek az országoknak. Én a raportőrnek gratulálok a munkájához, és egyben örülök annak, hogy a, az Európai Parlament is támogatja azt a feltétel nélküli ajánlást, hogy kezdődjenek meg a tárgyalások, a csatlakozási tárgyalások Albániával. Mivel a jelölt státuszt 2014. júniusában adtuk meg Albániának, azóta nagyon komoly reformokat vezettek be, mégpedig folyamatos az előrelépés és a haladás a legfontosabb öt prioritás témakörében, területén ezért is gondoljuk azt, hogy ez az ajánlás nagyon is megalapozott. Mindannyian tudjuk, hogy az előrelépés ellenére, a haladás ellenére eh, konszolidálni kell az elért eredményeket, ezért is gondoljuk azt, hogy hasznosak azok a szakpolitikai ajánlások, amelyeket eh, önök is megfogalmaztak, és amelyeknek eh, nyilván kihatása lesz a az Albánián belüli politikai közbeszédre. Az állásfoglalás tervezet külön szól az igazságszolgáltatásról, illetve az átvilágításról, a az önök jelentéstervezete további dialógust párbeszédre szólít fel, Eh, jogállamisággal kapcsolatban, illetve azt szeretnék elérni, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc erősebb legyen, hogy megerősödjenek az alapvető jogok beleértve a kisebbségi jogokat, illetve a tulajdonjogot is tiszteletben tartsák. Örülök annak is, hogy önök felszólítanak arra, hogy az európai regionális ifjúsági együttműködési iroda végre elkezdhesse a munkáját. Ez egy fontos lépés előre, ami a jövőbe tekintő és a megbékélés irányába hat. Frankenstein úrnak és a többi képviselőnek köszönjük azt, hogy ez a jelentés létrejött. Köszönöm. Frankenstein úr. Herr Vorsitzender, Köszönöm szépen. Szerintem mindenki mindent elmondott, amit el kellett mondani. Nagyon gyorsan egy közös szöveget tudunk majd összeállítani, és remélem, hogy majd a tanács is kész lesz, hogy erre reagáljon. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen Knut Fleckensteinnek ezt a nagyon rövid állásfoglalást. Tehát az időrend úgy néz ki, hogy ugyanúgy, hogy Koszovó és Szerbia, tehát augusztus 30-án 11 órakor jár le a módosítók beadásának határideje. Kollégáim, mielőtt elkezdjük az ülés első részét, szeretném emlékeztetni kollégákat, most számoltam meg, hogy a több mint 70 tagú bizottságból heten vagyunk csak jelen, hát a hét legjobb kolléga, aki bátran az ülés végéig itt maradt, de kérem, hogy mindenki mondja meg kollégáinak emlékeztetőstésképpen, hogy a Libével együtt a PHS 3C50-ben tartunk először egy együttesülést fél kettőtől fél háromig, utána pedig fél háromtól fél négyig a bürónak lesz egy ülése, zárt ülése, Mogherini asszonynal egy rövid információs ülés, aztán fél négytől fél ötig az iráni külügyminiszter helyettes látogat a szakbizottságunkba. Fél négytől fél ötig? Igen. Akkor jön. A fél, fél öttől fél hatig fél öttől fél hatig jön tehát, és aztán még elmondtuk, hogy a napirendre kerül a Kisinyovi, illetve a moldovai helyzet, és mindenkinek jó étvágyat kívánok az e, ebédhez, és köszönöm szépen a Koszovó, Albánia és a következő, e, e, a ma megtárgyalt jelentéseket.